Hölgyeim és uraim, 7 perces késésben vagyunk. A főárnyékeladók itt vannak, úgyhogy elkezdjük az Ekon szakbizottság rendes ülését. Egy kicsit szokatlan témáink vannak ma reggel, ahol a jelentéstevő mind a két témadossziét illetően, amelyet a szavazás előtt megvitatunk, szerintem Lunes úr, akik még sokan tudják, a belga szövetségi kormányban védelmi miniszter lett. Vapaket úr. Holnap kerül kinevezésre a miniplenárison, mint képviselő. Üdvözöljük majd az Ekon bizottságban, de addig én, mint elnök és a konzervatív frakció koordinátora, én leszek az előadó helyettesítője. Úgyhogy elnök így két sapkám van, de nem volt más, aki az elnöki teendőket ellátta volna, és nem volt más, aki beúrt Lunes úr helyett, úgyhogy Remélem, hogy elfogadják egy kettő szerepemet, és nem fogom újta, untatni önöket. Úgyhogy első naprendi pontunk, egy ekon vélemény, a belső piac versenyképessége, a kkv és a vállalatok és az európai statisztika vonatkozásában. Nunes úr volt a jelentéstevő. Felolvasom az általa elkészített szöveget, és így az előző és a következő jelentéstevő helyet beúrom. A kontextusról szólok röviden. Az Elkonszol Bizottság kizárólagos felelősséggel bír három területen, statisztika, verseny és pénzügyi szolgáltatások, kivált kép a pénzügyi írástudás. Mind a három területen megjelölt fontos témákat. Egyszerűen osztat nem lehet áldozata többféle program összeolvadásának. Konkrétabban erősíti a statisztikával foglalkozó cikkeket, világosá téve magyarázatokkal az Európai Statisztikai Programról. Statisztika tekintetében azt javasolja, hogy erősítsük a parlamenti felügyeleti szerepet, és készítsünk regionális statisztikákat ott, ahol csak lehet. Másodszorban a versenypolitika területén a jelentéstevő azt javasolja, hogy új kihívásokat tegyünk a digitális szféra területére, miközben erősítjük az a parlamenti felügyeletet, a kiadások tekintetében a, e- belső piaci programban, és harmadsorban a pénzügyi szolgáltatások körében Lunes úr emlékeztet arra, hogy a non-profit szervezeteket is finanszírozni kell, amelyek támogatják a pénzügyi tudást és itt új pályázókat kell beengedni, akik amelyek megfelelnek a feltételeknek. 88 módosított terjesztettek be az tagok, udvariasság okán az új jelentéstevőre teszem, hogy kialakítson kompromisszumokat, ám érdemes rámutatni, hogy a módosítók sok közül sokan túlmennek az EKON kizárólagos hatáskörén. Ezen túl a kizárólagos hatáskörbe tartozó módosítókban sokszor csak egy-egy módosított terjesztetek vonatkozó cikkre, amely viszont csökkenti az ekon kompromisszumok jövőbeli hatáskörét, hatókörét. Várom azonban az új előtt, hogy biztosan már izgalommal készül erre a feladatra, és sikerrel látja majd. Ennyi volna a jelentéstevő mondandója. Várom az árnyékeladók hozzászólását. Először a néppárt részéről, Tomek úr. Hvala lepa, gospa predsedujoča, za besedo. Rada bi najprej poudarila, da v politični skupini... Először is szeretném elmondani, hogy a néppártban támogatjuk a javaslatot. Szerintünk jó, és jó projektekhez vezet majd, amelyek egyszerűbbé teszik a vállalatok életét. Én magam kilenc módosított terjesztettem be, most bemutatom őket, ha megengedik. 29-es és 50-es. Ez a kettő módosító arra törekszik, hogy hangsúlyozzuk a versenyszabályok tiszteletben tartásának fontosságát. Ezt az elvet egyébként az európai jogszabályok is rögzítik, ám érdemes külön kiemelni őket, mert nagyon sok tagállamban különféle problémák, ügyek adottak ezzel kapcsolatban. Ezért oly fontos az, hogy biztosítsuk, hogy minden az európai költségvetésből származó ösztönző hibaálló legyen, ne legyen kitéve hibáknak. A nemzetközi együttműködés is érdemes hangsúlyoznunk, kulcsfontosságú dolog ez nekünk, hiszen a belső piac egyre fejlődő terület, ezért a program célja az kell legyen, hogy új kezdeményezéseket is felöleljem, mert nem csak a belső piac működését javítja, hanem fejleszti is azt. Több módosító a digitális belső piac területével foglalkozik, ez is egyre növekvően fontosságú szegmense a piacunknak, ezért kell nagy körültekintéssel fejleszteni ez a terület, amely a leggyorsabban fejlődik, és úgy gondolom, ha elavult a jogszabály, akkor az komolyan árt az erőfeszítéseknek, amelyeket törekszünk itt, ezért meg kell újítani ezeket. Aztán külön cikk szól a KKV-kről. Ez nagyon fontos. Nagyon sok KKV szeretne részt venni EU programokban, ám nem igen kapnak elég információt, úgyhogy ez a hálózat lehet egy kapcsolódási pont a kkv számára a e szempontból. Köszönöm. Thank you. Now on behalf of the S&D, Mr. Sand. Köszönöm. Szocialisták nevében Santur. Azt gondolom, hogy nem lesz nehéz megállapodni ebben az anyagban, noha egy sok mindent felölelő jelentésről van szó. Nyilvánvaló, hogy az ECON eh, kompetenciákra kell kor, eh, korlátozni magunkat, eh, prudensnek kell lenni más témák vonatkozásában, ami az európai statisztikákat illeti. Ott bizonyos vonatkozásokban nem értek egyet a raportőrrel. A 12-es, 19-es és 23-as eh, módosítóra, amely a statisztika definíciójára vonatkozik. A vélemény azt mondja, hogy a statisztikai gyűjtés az eh, termelik, és nem pedig gyűjtik. Az adatokat eh, gyűjtik, eh, viszont a statisztikát nem. Eh, én az eredeti bizottsági szöveget jobban szeretem. Szeretném egyébként is a, 2009, a 223 per 2009-es rendelet megszövegezését megtartani, amely konkrétan beszél arról, hogy statisztikát produkálni és gyűjteni is lehet a kisebb nemzeti hatóságoknak nincs a megfelelő, megfelelő erőforrása arra, hogy tematikus tanulmányokat készítsenek. Ez a hatos módosítót érinti, illetve a végrehajtott versenyjogi politikák is problémásak. Az Ekon Bizottság e, megfelelő szintű vizsgálatot e, akar elvégezni. E economic Emellett nem tetszenek azok a módosítók sem, amelyek a szociális promóció. Noha nem ekon kompetencia, ez eh, a leg nagyobb Az KKV-k finanszírozása koherens kell, hogy legyen, fenntartható fejlődési célokkal, ahogy ez a 2030-as ENSZ fenntartható fejlődési agendában is szerepel, illetve a szociális pillérnek is megfelel. Ezt majd az anyag is tükrözni fogja. Tisztázni kell a 21-es módosító hátterét, amely a konzuli védelemre való hivatkozásokat csökkenti. Számos módosítót benyújtottunk amely a prioritásokat változtatja meg, és a polgárokat helyezi előtérbe vállalkozások rovás. Nagyon szépen köszönjük Szent úrnak. Most pedig az ELDE kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék egykori kollégánknak, Szender, Szender Lunesnek, aki nagyon kompetens képviselő volt, Kedves kollégek, néhány szót szólnék csupán a témáról, mert az ELDE részéről mindig is örülünk egy olyan programnak, amely meg akarja erősíteni az egységes piacot, a versenyképességet és a vállalkozásokat, különös tekintettel a KKV-kra. Emlékeztetnék arra, hogy véleményem szerint a legnagyobb európai vívmány, a legnagyobb siker az elmúlt évtizedekben az egységes piac kiteljesedése volt a világ különböző pontjain megpróbálják a mi példánkat követni, egy olyan szabad térség kialakítását tekintve, ahol a az áruk, a szolgáltatások mobilitása megvalósul a tagállamok között. Minden olyan program tehát, amelyet a bizottság azért indít el, hogy megerősítse az egységes piacot, mindenképpen az érdekeinket szolgálja, így gondolja legalábbis a liberális frakció. Pozitívnak tekintjük azt is, hogy külön kiemeli a szöveg a KKV-kat, hiszen önök is tudják, kedves kollégák, hogy nyilván a multinacionális cégek nagyon fontosak, de a KKV-k járulnak hozzá leginkább a munkahelyteremtéshez. Barcelonából jövök, Katalóniában Körülbelül 8000 eh, multinacionális cég található, de körülbelül fél millió KKV is működik, eh, és ők teremtik meg a munkahelyek nagy részét. Ezért is örülünk annak, hogy az Európai Bizottság úgy érzi, hogy érdemes eh, megerősíteni a tájékoztatási mechanizmusokat, képzési mechanizmusokat és a sürgőségi mechanizmusokat a KKV-k megerősítésére. Fontosnak tartom azt is, megemlíteni, hogy az európai statisztikákat is érinti ez a szöveg. Rájuk is kitér. Fontos, hogy a politikai döntéshozók a lehető legjobb információkkal rendelkezzenek, és a legjobb eszközökkel a döntéshozatal szempontjából. Éppen ezért örülünk annak is, hogy az európai statisztikákra is kitér a szöveg, a bizottság szeretné javítani a statisztikákat, harmonizálni őket és elterjeszteni a bevált gyakorlatokat a kontinensen, hiszen azt látjuk, hogy még mindig vannak eltérések, ami a statisztikák szintjét, minőségét illeti Európában. Ezért is Örülünk annak, hogy a szöveg célul tűzte ki a statisztikák javítását. És végül arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a különböző tagállamokban vannak olyan kormányok, illetve regionális parlamentek, amelyek fiskális hatáskörökkel rendelkeznek, fontos, hogy őket is figyelembe vegyük, amikor az európai szintű szabályozást kialakítjuk. És várom az együttműködést, persze. Köszönöm szépen. Elnök, köszönjük szépen. A zöldek részéről van itt valaki? Esetleg a GUE részéről? Ha nincs senki, akkor megkérdezem, hogy kér még valaki szót esetleg? Nem. Akkor jelentéstevőként, vagy a jelentéstevő helyettesítőjeként összefoglalnám a vitát. Köszönöm az árnyék jelentéstevők hozzászólásait, feljegyeztem a hozzászólásokat, és eljuttatom őket a jelentéstevőnek és biztos vagyok, hogy abban, hogy a munkatársak is tájékoztatják majd őt az itt elhangzottakról. December 10-én szavazunk itt az ECOM-ban, éppen ezért arra kérném önöket, hogy az új kollégával azonnal vegyék fel a kapcsolatot, amikor megérkezik a parlamentbe azért, hogy december 10, a december 10-i határidőt tartani tudjuk. Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget, lezárom ezt a napi rendi pontot, és haladunk tovább a napi rendben. A következő napi rendi pont a pénzügyi és egyéb információk bizonyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás folytatása céljából történő felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályok címet viseli. Bent Luke, az előadó, ő sem tud ma itt lenni, úgyhogy ismét csak helyettesítem az előadót, és felolvasom a jegyzeteit, amelyet a, egyébként a tolmácsok nem kaptak meg írásban. Luke úr sajnálja, hogy nem tud jelen lenni ezen az ülésen, köszöni az árnyék jelentéstevők munkáját, és Sander Lons munkáját is, aki az elődje volt a dossziéval kapcsolatos munkában. Mindenki ugyanazt a célt követi, a nagyon fontosnak tartjuk, hogy megkönnyítsük az információ megosztását a pénzmosás elleni küzdelemben és más bűncselekmények elleni küzdelemben, miközben persze fontos, hogy a természetes és jogi személyek érdekeit is megvédjük, akiket érintenek, akikhez, akikre ezek az információk vonatkoznak. Lukeó reméli, hogy a véleményt az Ekon szakbizottság nagy része támogatni tudja, és el tudjuk érni azokat a célokat, amelyeket, amelyekben mindannyian megállapodtunk. Itt a szöveg vége, és akkor most az árnyék jelentéstevőknek adnék szót. A néppárt részéről Van de Kendelare úr úgy tűnik nincs itt. Kérdezem, hogy a néppárt részéről valaki helyettesíti-e őt. Ha nem, akkor Kofod úr következzik az eszendétől, vagy következne, de úgy látom nincs itt, az eszendé részéről valaki szót kér esetleg helyette. Yes. um, uh, our, shadow, uh, Mr. Kofod, uh, would like to thank our az árnyék jelentéstevőn Kofod úr köszöni a jelentéstevő munkáját, és az SND frakció részéről szeretne néhány megjegyzést hozzáfűzni a témához. Örülünk annak, hogy sikerült kompromisszumot kialakítani a szöveg nagy részét illetően, és hogy az eredeti tervezethez képest sikerült megerősíteni a szöveget. Örülünk, hogy a legtöbb eszendés módosítót a jelentéstevő figyelembe vette. Az EU-s az EU tagállamainak hatóságai közötti együttműködés biztosítása a pénzügyi és egyéb bűncselekmények elleni küzdelemben persze nagyon nagy prioritás számunkra, és szorosan kapcsolódik a munkánkhoz itt az Ekonban és a TAX 3 szakbizottságban is. A mai szavazással további lépést teszünk az európai együttműködés megerősítése felé, a pénzmosás és más bűncselekmények elleni küzdelemben. Erre egyértelműen szükség van, hiszen tudjuk, hogy az elmúlt időszakban számos európai bankot is érintettek pénzmosási ügyek. Számos ügyben a hatóságok közötti együttműködés hiánya sokszor hátráltatta a nyomozást, ezért örülünk annak, hogy vélhetően gyorsan el tudjuk fogadni a szabályok megerősítését, így megvalósulhat a releváns információk minél jobb megosztása. Jepe Kofod árnyék jelentéstevőnk feljegyzéseit olvastam fel, de szeretném még hozzáfűzni, hogy számunkra nagyon fontos, hogy ezzel a szabályozással ne gyengítsük meg azokat a vívmányokat, amelyeket már elértünk itt ezen, ebben a szakbizottságban is, az ELMD 5-ös kapcsán is többek között, és tudnunk kell, azt is, hogy vannak olyan tagállami hatóságok, amelyek talán nagyon sikeresek a bűncselekmények elleni küzdelemben, de ez nem indok arra, hogy felvizezzük a szöveget, és a nemzeti hatóságok közötti együttműködés mindenképpen elengedhetetlen. Köszönöm. Köszönöm a listám szerint. Más jelentéstevő nem kér szót, illetve nincs is itt. Kére valaki más szót esetleg, akkor ezt a napi rendi pontot lezárom. Ma szavazunk itt az Ekonban ezzel a dossziéval, erről a dossziéról. Köszönöm a figyelmet. Akkor az ülésnek ezt a részét lezárom. 5 perces szünetet tartunk, és hamarosan kezdjük a szavazást. Köszönöm.

Okay, welcome back, ladies and gentlemen. We seem to have a few more members in. Hölgyeim és uraim, kicsivel többen lettünk, tehát elkezdhetjük a szavazást. Rövid szavazások lesznek, ami azt jelenti, hogy talán nem tartanak nagyon sok ideig. Dr. Langennek nagyon boldog születésnapot kívánok. So on that note, can we now, on this very happy occasion, have a test vote, please? Próbáljunk egy, csináljunk egy próbaszavazást. Excuse me, colleagues, uh, before... Sven, mielőtt elkezdenénk szavazni, szeretném uh, kinyilvánítani, hogy uh, komolyan aggódom amiatt, hogy ez a parlament a CNS javaslatot készül elfogadni, ami megváltoztatná a 121-es cikk 6-os bekezdése alapján elfogadott jogszabályainkat, különös tekintettel a középtávú költségvetési célokra, de egyéb pénzügyi célokra is, és eh, úgy tűnik, hogy most egy másik jogalapot használnak, mégpedig a 126-os cikk 14-es pontját, amely de facto azt jelenteni, hogy valami, amiről szavaztunk együtt döntésben, az um, egyszerű véleményalkotósi megközelítésé válik, amennyiben ez a parlament um, ezt a korlátozott jogalapot um, elfogadja, akkor én magam fordulok bírósághoz, és perelembe a parlamentet azért, hogy azért, mert korlátozza a jogainkat és megtagadja tőlünk azt az együttdöntési hatáskört, ami a szerződések alapján megillet bennünket. Köszönöm. Köszönjük, Igod úr. Ezt eh, nyilván az elnöki asztaltól nyugtázom, és a titkárság is foglalkozni fog ezzel. Kérem, hogy eh, csináljuk meg ezt a próbaszavazást.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 I'm now one vote short of the number of cards. Egyel kevesebb kártya szavazott, mint ahány be van dugva. Akkor most már mindenki rájött, hogy hogyan kell nyomkodni a gombokat. Jó. Kezdjük az első szavazást. Ez Gigold úr jelentése a fiskális program megalapításáról, megalakításáról az adóügyi együttműködés területén egyes módosító mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőriznünk kell sajnos. Most először szavaztatok, kérem, hogy vegyék azt is figyelembe, hogy nem számolok olyan jól. So, the vote is open. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Okay, so the vote is rejected by 19 votes to 16. 19-16 arányban ezt leszavaztuk. Megyünk tovább. 9-es módosítót visszavonták, 67-es következik mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. A kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 74-es módosító mellette, ellene tartózkodók, ellenőrizzük kérem. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt leszavaztuk 24-21 arányban. B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodunk, elfogadtuk. D kompromisszum. Van három szóbeli módosítónk. Ezzel kapcsolatban vannak-e ellenvetések? Nem, akkor mellette elő, első módosítóról szavazunk így, első szóbeliről mellette, ellene tartózkodók. A szóbelit elfogadtuk, második szóbeli módosító Második módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt ellenőriznünk kell. A második szóbeli módosítót ellenőrizzük. Vote is open. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas szóbeli módosító mellette. Ellene. Tartózkodók ezt is ellenőrizzük sajnos. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt elég nagy többséggel elfogadtuk. Nem tudom, hogy miért nem láttam. We can move to the next item, so we go to compromise. No, on the compromise as such, we do not need to vote. Azt mondják a titkárságtól, hogy ha akarnak szavazni az egész kompromisszumról, szavazhatunk mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. E kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 96-os mellette, ellene tartózkodók, ezt elvetettük. 99-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. FA kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 103-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. G kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 13-as költségvetésiektől mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizzük. Vote is open. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. That's adopted. Ezt elfogadtuk. 109-es mellette ellenem. Tartózkodók. Ezt is ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Ezt leszavaztuk. 110-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 112-es szóbeli módosítóval a zöldektől. Van-e ellenvetés a szóbelihez? Nincs, akkor mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 38 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. H kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 42 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 43 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Szerintem elfogadtuk elfogadtuk, javította az elnök. 44 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. IA kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 46-os módosító mellette, e- ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást rejected. Elutasítva. J kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. K kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Amendment 55. 55-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 5-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 56 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 6-os mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 57 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 58 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, elkompromisszum mellette, el, mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. M kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 64-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 65-ös mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Ezt leszavaztuk 66-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Akkor most az egész bizottsági anyag úgy módosítva, hogy tettük, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Mm, elég nagy többséggel ezt megszavaztuk, tehát így ez a plenárisra kerülhet. Köszönöm mindenkinek. Következő szavazásunk. Egy tanácsi rendelet középtávú költségvetési orientáció a tagállamokban, illetve a költségvetési felelősség. A 8, 9, 10, 11 és 12-esről együtt szavazunk mellette, Elnézést, elnézést, valóban erről név szerint kell szavazni, megnyitom a szavazást. The vote is Lezárom a szavazást. Ezt leszavaztuk. Mm-hmm. It's a draw, so the, the amendment is rejected if it's equal. Okay, I have just taken... Jó. Most kaptam tájékoztatást kollégáimtól, ez egy módosító volt, a módosítót elutasították, ezért a többi, többi szavazást csináljuk tovább. A kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodók. Ez géppel meg kell nézzük, megnyitom az előszavazást. Lezárom. Elvetettük. B kompromisszum. Mellette. Bocsánat. Remélem, hogy mindenki figyel. 39-ről szavazzunk, mert a kompromisszumot elvetettük. 39 mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt ellenőrizzük géppel. is open. Megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 40. Mellette? Ellene? Tartózkodók. Elnőzem kell gépen, megnyitom. Vote is closed. Lezárom. Ezt eh, elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes elnézést, elnök javít, 42-es módosító mellette, el, mellette. been a request. Ugyanis kérték, hogy külön szavazzunk róla a 42-es módosítóról mellette, ellene, tartózkodók, ezt is ellenőrizni kell, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, ezt is ellenőrizni kell mert nagyon szorosak az eredmények ma. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 45-ös mellettem. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 46 mellette. Ellene. Ezt is ellenőrizni kell. Nyissuk meg a szavazást. Lezárjuk a szavazást. Nagyon szorosak a szavazási eredmények, tehát nagyon gyakran kell ellenőriznünk elnézést. Ezt most éppen leszavaztuk, 47-es következik mellette. Ellene tartózkodók, ezt is ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elutasítottuk, 48-as mellette, ellene tartózkodók, ezt is ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Most zárom le. Ezt megszavaztuk. 49-es mellette ellene tart, ezt is ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mivel egyenlőség van, ez azt jelenti, hogy leszavaztuk, elutasítottuk, tehát nem ment át, 50-es módosító mellette ellene tartózkodók ezt is ellenőrizni kell, hiszen a nagy frakciók nem szavaznak most olyan kiszámíthatóan, mint általában. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt leszavaztuk. 51-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 55-ös mellette ellene tartózkodók Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Ezt leszavaztuk. 56-os mellette ellene tartózkodók. Lezárom a szavazást. És ezt is leszavaztuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 57-es mellette ellene tartózkodók. Ezt is ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Leszavaztuk, 58-as mellette ellene tartózkodók. Ezt eh, leszavaztuk 59-es mellette, ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom. Ezt leszavaztuk, F kompromisszum mellette, ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel, megnyitom a szavazást. Lezárom. Egyenlő, úgyhogy elutasítottuk. Most akkor 60-as módosító mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőriznem kell, megnyitom a szavazást. Lezárom. Egyenlő elvetre. 61. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt is ellenőröznem kell, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 62 mellette. Ellene. Tartózkodók ellenőriznem kell. Elnézést kérek, mindenhol kezeket látok, nehéz megszámolni. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 63 mellette. Ellene. Tartózkodók géppel. Megnézzük, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 64 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 65. Elnőrizzük. Nagyon, nagyon szívesen a 64-est ellenőrizzük, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 65. Mellette. Elnézést. Kimaradt a négyes. Négy mellette. Ellene. Tartózkodó. Megnyitom az ellenőrző szavazást fel. Lezárom. Elvetettük. 65 mellette. Nem látok neveket a hat, vagy kezeket. Elég nehéz így szavaztatni, a külső nem látok kezed, aztán meg végképp. Van-e elfogadják, hogy mindent lehetően szavazzunk? Olyan szorosak az eredmények, hogy egyszerűbb volna végig géppel szavazni. 65 megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 66. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. Géza kompromisszum megnyitom. Lezárom. Egyenlő elvetve. Ötös kompromisszum módosító megnyitom. Lezárom. Egyenlő elvetve. 67. Megnyitom. Vote is closed. Lezárom. Elvetettük. H kompromisszum. Megnyitom. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 72. Megnyitom. Lezárom. Átment 77, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 78 megnyitom. Which is close. Lezárom. Elvetettük. 79. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 80. Megnyitom. Lezárom. Elvetve. 81. Megnyitom. Lezárom. Elvetve. 82. Megnyitom. Lezárom. Elvetve. 83. Megnyitom. Lezárom. Elvetve. 85. Megnyitom. Lezárom. Elvetve. 86. Megnyitom. Lezárom. Elvetve. Így kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 87 emiatt. Igen, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 88. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. József kompromisszum. Géppel csináljuk, megnyitom. Lezárom elvetettük egy szavazat többséggel. 14-es külön szavazunk róla. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük egy szavazattal. Károly kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. László kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük egyel. 16-os. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 17-es. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. Mária kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Egyenlő, tehát elvetettük. Így aztán külön szavazunk a 18-ról, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 19 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Nóra kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elvetettük jönnek külön a módosítók, így aztán 20-as, megnyitom. Lezárom. Elbedettük. 21. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 22. Mellette. Ö, megnyitom, bocsánat. Lezárom. Elvetve 23 mellette. Lezárom. Elvetettük. 24 megnyitom. Lezárom. Elvetve 25 megnyitom. Lezárom. Elvetve 26 mellett. Megnyitom. Bocsánat. Lezárom. Elvetve 27. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 28. Megnyitom. Lezárom. Elvetve 29 megnyit mellette. Megnyitom. Lezárom. Egyenlő, így elvetettük. 30. Megnyitom a szavazást. Lezárom egyenlő, ez is elvetettük, tehát 31 mellette, elektronikusan. Lezárom. Elvetettük. 32. Megnyitom a szavazást. Lezárom elvedettük. Olga kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük egy szavazat híján. 33. Megnyitom. Lezárom. A kompromisszumot elutasítottuk, úgyhogy külön-külön kell szavaznunk, amelyeket magában foglalt a kompromisszum. Um, Külön szavazzunk a, a 34, 35, 33-ra change the order? Why would you change the order? No, no. no. Um, Tehát nincs eljárásbeli oka, hogy megváltoztassuk a sorrendet, 33 lesz az első, amiről szavazunk. 33. Lezárom. Elvetettük. 34. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 35. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. Pál kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 36-os módosítóra megnyitom. Lezárom elvetettük. 37. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 38. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hadd kérdezzem meg a jelentést jövőt, hogy a szóbeli módosítót visszavonta? Jó, igen. Akkor 13-as, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. Egyes. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. Akkor név szerint szavazunk a módosított szöveg egészéről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Egyenlő a szavazati arány, így aztán elvetjük. Annak, aki az interneten nézni, annak mondom, hogy a jelentést a jelenlegi formájában nem fogadta el a szakbizottság. A mai délelőtt harmadik szavazása következik. Ez azt jelenti, hogy ez a bizottsági javaslat marad, mint opció, ugye? Szerintem utána kell néznünk, egy kicsit bonyolultabbnak tűnik a dolog. Tájékozódunk, hogy mi a helyzet, és utána az illetékes szakbizottságot tájékoztatjuk. Nem tudjuk egyelőre, hogy az Európai Bizottsági Javaslat lesz-e érvényben, amiatt, mert ez a szakbizottság nem fogadta el a véleményét. De utána nézünk a dolognak. Akkor a ma délelőtt harmadik szavazása a fordított adózási mechanizmusokra vonatkozik. Első szavazás név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. By the way, if you wondering why I'm pausing, I'm waiting for... Azt várom egyébként, hogy mindenki szavazzon. Minél előbb szavaznak, annál gyorsabban le tudom zava- zárni a szavazást. A szavazást most lezárom. Elutasítva. Megyünk tovább. 30-as módosító. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ötös A 32-es következik, mert a 30-asat elfogadtuk. 32-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 33 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. A hatos okafogyottá vált, a hetes következék mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 9-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 10-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 24-es, 34-es javítja magát az elnök mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 11-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 12 mellette. Elnézést, ezek azonosak voltak, együtt kellett volna szavazni róluk. 13-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva 36-os mellette, ellene tartózkodók, ellenőrizzük a 36-ost, megnyitom a szavazást. Lezárom. Egyértelműen elutasítottuk, de az elején nem úgy tűnt a kézfeltartásból. 37-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, elutasítva, javítja magát az elnök, 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, 15-ös mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, 16-os mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 38-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, e, elutasítva. Pervans, jó lenne, hogy a két koordinátor legalább jelezné, hogy mi a helyzet, mert máskülönben nehéz átlátni a helyzetet, elutasítva. 17-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 39-es módosító mellette ellene, tartózkodók elutasítva. 40-es mellette ellene, tartózkodók elutasítva. 18-as mellette ellene, tartózkodók elfogadva. 19-es mellette ellene, tartózkodók elfogadva. A 41-es okafogyottá vált 42 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 20-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 21-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Egyes preambulum bekezdés, egyes módosító, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. A 25-ös fogyottá vált, úgyhogy a kettes jön mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. A 26-os okafogyott, hármas, mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Négyes mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 27-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 28-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 29 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. A bizottsági javaslat imígyen módosított verziójáról szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom. jön mellette, heten ellene, 16 tartózkodás mellett, úgyhogy a jelentést elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek. Haladunk tovább. A pénzmosással kapcsolatos szöveg a következő. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodók ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva, két szavazatnyi többséggel. Talán érdemes lenne egy elektronikus ellenőrzést végezni. 9-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. hát ezt pont nem kellett volna ellenőrizni, úgyhogy akkor próbáljuk még egyszer készfeltartással, tízes módosító mellette ellene, tartózkodók elfogadva. Tizenegyes mellette, ellene, tartózkodók, na most megint ellenőrizni kell, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 45-ös mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 12-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 13-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 46-os mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 47 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 14-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 48 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 49 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 50-es mellette, nem, ezt visszavonták, akkor B kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. C kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. D kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 57-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 58-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. E-kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 60-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 61-es kompromisszum, mondja az elnök mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 62 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. A 17-es fogyottá vált, a 63-as a következő mellette, 63 mellette, ellene, tartózkodók, okafogyott elvált 64-es mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hatvanhatos mellette, ellene, tartózkodók. Ellenőrizhetjük? Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva, 67. Mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 68 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 69 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 70-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, F kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 19-es mellette ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a 19-est, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadva. G kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 75-ös mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 76-os mellette, ellene. Tartózkodók. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 77-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 78-as, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 20-as, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 21 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 22 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 1-es, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. H kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. I kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 28 mellette ellene tartózkodók elutasítva. G, J kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 31-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 33 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 4-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. K kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. L kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 39-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 40-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 41-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 42 mellette, ellene, tartózkodók. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. A módosított bizottsági javaslatról szavazunk most név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 43 igen, két tartózkodás mellett senki nem szavazott ellene, úgyhogy a szakbizottság elfogadta, köszönjük a jelentéstevőnek. A következő jelentés Mátó úr jelentést tervezette az LKB-ről, annak éves jelentéséről, 55-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 56 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 57 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, D A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 91-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 92-es módosító mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 94-es mellette ellene. Tartózkodók. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 95-ös mellette nem, a 95-öst lefette az előző, akkor a 96-os következik mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. 97 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. Elkompromisszum mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. 111-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 113 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. A következőt lefettük, úgyhogy 115 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 117 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 118, nem, azt is lefettük már, F kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. G kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 137 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 141 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 142 mellette, ellene, tartózkodók ellenőrizzük ezt is, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 143, eredeti szöveg, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 143 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. I kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Komp, fenntarthatóság, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, J kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, K kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 167, ezt már lefettük, akkor a 13-as bekezdésre vonatkozó kompromisszum következik, ezt már nehezebb kimondanom, mellette ellene tartózkodók elfogadva, elkompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 175-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva, 176-os, ezt lefettük, 177 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 178 mellette ellene tartózkodók ellenőriznünk kell, Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 179 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. M kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 183 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, de ellenőrizzük, mert nem voltam biztos az eredményben. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 30 a mellette szavaztak, 184 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. 186 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, elutasítva 187 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 188 mellette ellene elutasítva, 189 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 190 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 191 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 192, eredeti szöveg, 16-os bekezdés mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 192 mellette, ellene, tartózkodók. Szerintem ezt is ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Nem volt egyértelmű, hogy kinek a keze hol van, mondja az elnök. Lezárom a szavazást elutasítva. 193-as, mellette, ellene. Ezt is ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Enne kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadva. 197 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 201-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Ó kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. P kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Q kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 226 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 227 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 214 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, de szerintem jobb lesz ellenőrizni, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 216 mellette ellene. Tartózkodók elutasítva. R kompromisszum mellette. Szóbeli módosítással együtt azt hiszem, van-e valakinek ellenvetés a szóbeli módosítás ellen? Két szóbeli módosítás Két szóbeli módosításról külön kell szavaznunk. Első szóbeli módosítás mellettem, ellene. Tartózkodók, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes szóbeli módosító mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. A szöveg egészéről, a kompromisszum egészéről szavazunk mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk a kompromisszumot. Nem egyértelmű, hogy a néppárt hogyan jelez, jó lenne, hogyha magasabbra emelnék a kezüket. Biztos vagyok benne, hogy valaki helyettesíteni tudja, 228 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Eredeti szöveg, 21-es bekezdés mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 230 mellette, ellene tartózkodók ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom. fel mozogtak a kezek, úgyhogy nem volt egyértelmű az eredmény. Egyes bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadva, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadva, kettes módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva, hármas módosító mellette ellene tartózkodók ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Négyes módosító mellettem, ellenem. Tartózkodók. Az embereknek csak a töredéke emeli fel a kezét, úgyhogy elektronikusan ellenőriznünk kell. A négyesről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva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 23 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ez kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 27 mellette, ellene. Nem látom az álde kezeket a levegőben. Mellette, ellene. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 27-esről. Lezárom. Elutasítva. Eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. T kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. U kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 31-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. V kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 36-os módosító. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 37 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. dupla v kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. X kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 42 mellette ellene tartózkodók elutasítva, Y kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, Z kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 48 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 49 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 50-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, eredeti szöveg, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 51 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 53 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 54 mellette, ellene, tartózkodók ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Név szerint szavazunk a módosított szövegről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 39 igen, szavazat 2 nem, szavazat 3 tartózkodás mellett köszönöm a jelentéstevőnek. Of the morning, which is a az utolsó mai szavazás következik Torvalds úr, Bankunió éves jelentés, és kezdjük is A kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. B kompromisszum mellette, ellene ta- tartózkodók, ezt elfogadtuk. C kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. D kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 56 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 58 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, e kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 63-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, F kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, G kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, H kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 92 mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőriznünk kell, megint a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt leszavaztuk. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elutasítva. J kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. K kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, L kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, M kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 115-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva, 118 mellette ellene tartózkodók ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. lezárom és elfogadtuk, N kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, O kompromisszum mellette ellene tar- tartózkodók elfogadtuk, P kompromisszum mellette ellene tartózkod mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Q kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 136-os módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 141 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 143 mellette ellene tartózkodók elutasítva, R kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 153 mellette ellene ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. RA kompromisszum mellette ellene tartózkodó elfogadtuk. 152 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 154 mellette ellene tartózkodók elutasítva, ez kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 162 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 163 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, T kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 168 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 171 mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. ezt. Innen nyilvánvaló, hogy elutasították, az előbb nem volt nyilvánvaló, 170-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, eredeti szöveg a 22-es bekezdésé mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 172 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, U kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 183 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 184 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 185 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 186 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Eredeti szöveg arról nem kell, de az egyes hivatkozás eredeti szövege, sőt, ráadásul blogban szavazunk az 1, 2, 3, 4-es hivatkozásokról, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös hivatkozás első módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos hivatkozás eredeti szöveg és hetes együtt mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Három mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. nyolcas hivatkozás, négyes módosító, nem, először az eredeti szöveg, 8-as hivatkozás, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 8A hivatkozás 4-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 5-ös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Eredeti szövegről szavazunk 9-től 11-ig hivatkozások mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 6-os módosító mellette sőt 6-tól 10-ig, elnézést, blogban szavazunk 6-tól 10-ig mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Következnek a preambulum bekezdések, 11-es módosító. Van egy 10-es módosítónk még. 10. It was inclusive. Yes. Apologize valóban jöhet, következnek a preambulum bekezdések, 11-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 14 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 12 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 17 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 13 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 15 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 16 mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 18 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 19 mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni kell, megnyitom a szavazást. Zárom. És ezt elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodók, ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elutasítva. 21-es mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 22-es mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 25 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 23 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 24 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nem kell az eredeti szövegről szavazni, 26-os módosító következik mellette ellene tartózkodók elutasítva, 27-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 28-as mellette ellenem tartózkodók, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva, 32-es mellette ellene tartózkodók, ezt is ellenőrizni kell megnyitom a szavazást. Lezárom. 27 mellette, elfogadtuk, 33-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 29 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. Lezárom elfogadtuk. 30-as kiesik, 31-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 34 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Ezt leszavaztuk valóban, lezárjuk, mégpedig igen nagy van, 35 mellette ellene tartózkodók, ezt is ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt leszavaztuk. Most következik a bizottság javaslata. Elnézést kérek én a saját papíromról olvastam, és nem ezt kellene felolvasnom. Eléggé rossz elnök vagyok, teljesen tisztában vagyok ezzel. Akkor név szerinti szavazást fogunk tartani. Igen, egyébként is, tehát megnyitom a szavazást. és én magam is szavazok, meg még valaki hiányzik. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk 35 mellette, 5 ellene nincs tartózkodás. Köszönöm a raportőrnek. So I am now going to suspend... Köszönöm, most 5 percre felfüggesztem a Gazdasági Bizottság ülését, és ezt követően együttes ülés következik a Költségvetési, illetve a Gazdasági Bizottság között. Még egyszer köszönöm mindenkinek a türelmét, amelyel elviselték első elnöki ténykedésemet. Köszönöm.